Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε και πάλι, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy folytathatjuk az ülést, úgyhogy kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Schmidt úrnak fogom megadni a szót, ő a soros elnökség képviseletében fog hozzászólni. Σας παρακαλώ Όσοι κάθεστε όρθιοι. Kérem szépen foglaljanak helyet. Aki pedig nem szeretne itt maradni az ülésteremben, az kérem fáradjon ki. Következő napi rendi pontunk. A tanács és a bizottság nyilatkozatai a fejlesztés Európa évenek, évének végrehajtásáról és örökségéről. A tanács nevében tehát megadom a szót Schmidt úrnak parancsoljon. Voilà. <laughs> Monsieur le Président, chers députés, Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! A fejlesztés európai évének Luxemburgban lesz majd a záró ünnepsége december 9-én.